Még nem beszéltünk az emberi szenvedésről, amely pénzben nem mérhető. Elnök, köszönjük szépen, Georgieva asszony. Most akkor lezárom ezt a témát, és a néppártól jelölést kaptam ö, egy bizottsági helyre. Ha a mai ülés végéig senkinek nincs ezzel kapcsolatban felszólalása, akkor ezt a jelölést elfogadottnak fogjuk tekinteni. Podimata asszony jelentése következik a megerősített